és a gazdasági reformok alapvető kellékei és feltétele a demokratikus jövőnek, és ez szolgálja az ukránok legjobb érdekét. Köszönöm, Valen kolléga. A zöldek nevében Harms kolléga következik két és fél percben. Köszönöm, elnök úr.